törvényt, ezt a korrekciót a Seance on Direct részén találják a honlapon. Ennyi volt az izgalmas közlemények sora. Aztán a szabizottsági elnökök konferenciája azt mondta, hogy nem volt fenntartás két ajánlása kapcsolatban. A közlekedési bizottság javaslata azzal kapcsolatos, hogy ne ellenezzék egy olyan végrehajtási szabályzat elfogadását, amely szabályozói eljárás illeti, illetve az Agri Bizottság nem kívánt fellépni egy delegált jogi aktussal kapcsolatban. Az ajánlások elfogadottnak tekinthetőek, a 24 órán belül nem érkezik akár frakció, akár egyes képviselők részéről fenntartás. Ha 40-en összejönnek, hogyha nagy érdeklődéssel viszonyulnak ezen ajánlásokhoz, akkor szintén a honlapon találják. A parlament jól is időszakát követően még egyszer Azután, hogy felfüggesztettük a parlament ülésszakát júliusban, a tanács elnökével közösen az első szabályzat 74